Köszönöm szépen. Köszönöm. Elnök asszony, szociáldemokrataként meg vagyok győződve arról, hogy az emberek megérdemlik a demokráciát, a szabadságot és az egyenlőséget, illetve a szociális igazságosságot. Most azt látjuk Venezuelában, hogy a lakosság menekül mert nincs szabadság, nincsenek emberi jogok, és éheznek is. fél millió venezuelai hagyta el az országot, és egyre többen lesznek. Az ENSZ UNHCR szervezete értelmében ez a világ legszörnyebb menekült katasztrófája. A venezuelai népnek is joga van a szabad és demokratikus választásokhoz. Követelnünk kell az alapjogok helyreállítását. Követelnünk kell mindenki számára az alapjogok visszaállítását. És ez nem fog menni a humanitárius támogatásunk nélkül. Köszönöm. Köszönöm szépen. Irszaszkun Bilbao Barandika képviselő asszony kapszót egy perc. Gracias. La Conferencia Internacional de Solidaridad. Köszönöm szépen. A brüsszeli nemzetközi szolidaritási konferencia számokat emlegetett, hogy több mint másfél millióan menekültek el a szegénységből és a bizonytalanságból. 80%-uk szomszédos országokba menekült, akik tényleg példaértékűen fogadták be őket de hallottuk a xenofób megjegyzéseket, amelyek még nagyobb nyomást jelentettek a válságban. És ezért kell mindenképpen pénzforrásokat teremteni az áldozatoknak. Meg kell vizsgálnunk a venezuelai válság külső dimenzióját is. Felszólítom a fő képviselőt arra, hogy elkötelezettebb megoldásokat találjon, hogy segítsünk a venezueliaknak nem szabad politikai blokádot ö, folytatnunk, ö, mert ha szabad választások lennének, amit az állampolgárok és az Unió is akar, akkor lenne a megoldás. Köszönöm szépen, Kemp asszony következik egy percben. Bár nem látom Kemp asszonyt. David Lega úr a szó tehát egy percben. Pan David Lega. David Lega úr, egy percre. All right, thank you, Chair. Thank you, Mr. Borrell. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, Borrell úr. Nos, amikor júliusban beszéltem eh, a venezuelai válságról, emlékeztettem a házat arra, hogy az korábban gazdag országban éheznek a venezuelaiak ez tény volt, és most is az mert Maduros elnök erői lelövik őket, és akik meg el tudnak menekülni veszélyes utakon keresztül, nincsen megfelelő dokumentumuk, és ezért az alapjogokhoz se férnek hozzá. Ez pedig különösen kiszolgáltatja őket a munkaerőpiacon, a szexuális téren való kizsákmányolás elé, és alapjogaik sincsenek, és ezen kívül erőszaknak vannak kitéve. Madura tényleg a legrosszabb, legsúlyosabb migrációs válságot hozta létre a világon. Ezért minden EU intézkedést támogatok, amely Madurót célozza meg, beleértve a fegyverembargót, illetve a különböző eszközök felszabad, meg, befagyasztását. A képviselőtársaimat kérem, hogy ne támogassák Madurót, segítsék Venezuela népét, Biztos vagyok benne, hogy ezeknek az embereknek külön helye van a pokolban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nikos Andrulakis képviselő következik egy percben, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt elnök asszony, több mint 4 millió embert kényszerítetek arra, hogy elhagyja Venezuelát, mert egyszerűen reménytelen a helyzet az, a hazájukban. Az ENSZ főbiztosának számai szerint 2020 végére 6 milliót ér el majd. Ez a modern idők népének mozgását, mozgásának csúcsait jelenti. És ez még súlyosbítja a humanitárius válságot. Fel kell vállalnunk a felelősséget ezért a válságért. Az Európai Uniónak politikai megoldásokat kell szorgalmaznia nemzetközi megfigyelőkkel, választásokkal. Ugyanis a kínzás és az egész nép menekülése, ahogy innen ezt láttuk az Európai Parlamentből, nem megoldás, és nem támogathatjuk ezt a rendszert. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kék kártyát szeretne Szokol úr alkalmazni, elfogadja a kérdést? Kérem, tegye fel a fülhallgatóját. Andrulakis képviselő úr. Andrulakis képviselőhöz beszélek. Elfogadja Szokol képviselő kérdését? kártyás eljárás keretén belül? Igen. Szokol úr, tessék, parancsoljon, fogalmazza meg a kérdését. Köszönöm szépen. Örülök, hogy végre valakit a baloldalról is hallottam itt a parlamentből, eh, arról, hogy mik az okai annak, ami történt. A kérdésem tehát Chavez és Maduro rendszere okozta az éhezést és a szegénységet, ők az okai ennek a válságnak? Köszönöm szépen. Most Andrulakis úr 30 másodpercben válaszolhat a kérdésre. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. A venezuelai humanitárius válság, illetve más országok válsága elítélésünkre méltó. El kell ítélni mindenkit, aki ezért felelős nem szabad félnünk rámutatni azokra, akik felelősek ezért. Ez egyértelmű. Egyértelmű, hogy Maduro úr bizony nagy felelősséggel ö, kell, hogy ö, szembenézzen a tragikus helyzetet illetően. Köszönöm. Köszönöm szépen, Zovkov asszony, egy percben. Jó napot kívánok! Két évvel ezelőtt a Szaharov díjat a venezuelai demokratikus ellenzéknek ítéltük. És ezzel is felhívtuk a vezetők figyelmét arra, hogy változtassanak a politikájukon, és induljanak el a demokratikus úton, de semmi nem történt, semmilyen előrelépés nem történt. 4,6 millió venezuelai elmenekült az országból 2015 óta. És hogyha ez a trend folytatódik, akkor a becslések szerint 6,5 millió ember fogja 2020 végéig elhagyni az országot. A régióban a helyzetet nem lehet anélkül megoldani, hogy a nemzetközi közösség is segítene. Ezért a bizottság és a külügyi szolgálatnak transzparens és méltányos felválasztási folyamatot kell, hogy felügyeljen. A fékek és ellensúlyok rendszerének és végre érvényesülnie kell. Köszönöm szépen. Következő felszólalónk Julie Ward egy percben. A venezuelai menekült válság a világ legszörnyűbb menekült válsága 2020-ban és nem nincs példája az emberi történel, történelemben, viszont alig-alig jelenik meg az újságokban. Szíriához képest a második helyen áll Venezuela, tekintettel arra, hogy hányan voltak kénytelenek elhagyni a lakhelyüket, és úgy tűnik, hogy 6,5 millió polgár lesz kénytelen a határain, az ország határain kívül élni 2020-ra az ENSZ becslései szerint ez nagyobb volumen, mint a szíriai válság kapcsán. Éppen ezért támogatnunk kell őket. Nagyon sokan, leginkább a gyerekek és a, a nők, és az idősek azok, akik a nélkülözésnek vannak kitéve, éheznek, betegek, nincs megfelelő lakhatásuk. És ne felejtsük el a szexuális kizsákmányolást, amikor is menekülnek ezek az emberek. Nagyon sokan azok, akik kénytelenek voltak elmenekülni, nem is jelentik az őket ért atrocitásokat. Mindenképpen a stabilitás és a béke érdekében kell fellépnünk, és a, katonai beavatkozás ellen kell felszólalnunk itt Európa szerte. Köszönjük szépen. Következőnk. Képviselő Szokol, képviselő egy percben. Köszönöm szépen. Hihetetlen számomra, hogy ebben a vitában, ebben a házban igazából erről az oldalról csak azt halljuk, hogy ki az igazi bűnös. Egy bűnös kommunista rezsimről van szó. Először Chavez, utána Maduro vezette, illetve vezeti ezt a bűnös kommunista rezsimet. Venezuelában eh, államosították a vállalatokat, ellenőrzik az árakat, ennek pedig eh, az lett az eredménye, hogy az élelmiszer termelés 75%-kal csökkent, minden hiányzik, szocialista hiánygazdaság van, az emberek semmihez nem jutnak hozzá. Több millióan menekülnek el Venezuelából emiatt elítélhetünk itt bűnbakokat, találhatunk bűnbakokat, de itt az igazi bűnös a kommunista rezsim. Köszönöm szépen. Nagyon nehéz volt előre látni, hogy mi lesz az eredménye ennek a populista fordulatnak Venezuelában és egyszerűen költekeztek, ami belefért. Ennek a válságnak nagyon sok szempontja van. Rossz kormányzás, szegénység, az emberek szenvedése. Utána pedig itt van előttünk ez a dilemma, hogy szankciók legyenek. Igen, én is támogatom, főképviselő úr, támogatom a szankciókat, de megoldást is javasolnunk kell. Hiszen az embereknek ételre van szüksége, gyógyszerre, ruhára. Igen, igen, igen. És így segíthetünk az embereknek. Ez a legfontosabb. Nagyon szépen köszönöm. Izabe Santos egy percre. Köszönöm szépen. Elnök asszony, a venezuelai humanitárius helyzet már régóta drámai. Döbbenetes számokat hallunk a lakosság 90%-a szegénységi küszöb alatt él, a gyerekek 50%-a nem jár iskolába. Több mint 4,5 millióan menekültek el az országból. És abból indulhatunk ki, hogy ez a szám nem sokára elérheti a 10 milliót is ezer, illetve 2023-ig. Ez az egész portugál lakosság. A Nemzetközi Finanszírozási Program ugyanis létezik, de nem hatékony. Nem hatékony, hogyha látjuk, hogy milyen óriási szükségletek vannak. És ha belegondolunk, hogy hány menekült van a szomszédos országokban bármennyi segélyt adunk, nem lesz elég. Éppen ezért megoldást kell találni a helyzetre. Megoldást kell találni a helyzetre, amely stabilitást hoz az országba. Csak is akkor lesz majd lehetséges a megoldás, amennyiben a politikusokat arra kényszerítjük, hogy a saját érdekeik helyett az ország érdekeit is nézzék és választásokat szervezzenek. Köszönöm. Iban García de Blanco képviselő kap szót egy percre. Köszönöm, tisztelt elnök asszony a szót. Tisztelt főképviselő úr, Venezuela és a régió az egyik legnagyobb humanitárius válság sújtotta terület, és a helyzet egyre rosszabb, ahogy telnek a, a hónapok. Politikai megoldást kell találnunk. És egy-két dolgot meg kell itt jegyezni. Először is a nemzetközi közösségnek sokkal jobban ö, bele kell folynia ebbe a megoldásba, és több pénzre van szükség, mert óriási válságról van szó. Nagyon sokan kellett, hogy elhagyják otthonukat, talán Szíriához hasonlóan, úgyhogy óriási a probléma, és minden hozzászóló eddig elmondta világosan, politikai megoldásra van szükség, ha el akarunk kerülni további humanitárius válságokat. Milyen megoldást? Békéset, tárgyaláson alapulót. És ehhez két félre van szükség. Egyébként alternatív megoldást kell találnunk, és persze elnézést kérhetünk, de azt hiszem, nem hiszem, hogy a további szankciók megoldanák a problémát. Ezért kérem a fő képviselő urat, legyen bátor, és ezt mutassa meg a tetteiben is. Kerüljünk ki ebből a helyzetből. Köszönöm szépen. Csikini asszony következik egy percben. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony, tisztelt főképviselő. Öt hónappal ezelőtt ugyanitt volt egy vita a drámai helyzetről, amelyen szembe kell néznie Venezuelának. Ma megint csak ugyanerről beszélünk. De sajnálatos módon ez idő alatt humanitárius válság, sürgőségi helyzet alult ki, és még súlyosabb lett nők, gyermekek menekültek a szomszédországokba. Így egyre nehezebbek az életkörülmények, megsértik az emberi jogokat, erőszakos cselekményekre kerül sor. Egyszerűen tarthatatlan a helyzet a venezuelai nép számára, és most már eljött az idő, hogy az Európai Unió hangját hallassa. Mindenféle diplomáciát bevessen, hogy a válság békés megoldásra találjon. A humanitárius segítségnyújtásra is szükség van, hogy kevésbé legyen ilyen súlyos a helyzet egy olyan nép számára, amely már nagyon régóta szenvedi. Köszönöm szépen. Fidánca úr következik egy percben. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Drámai a helyzet van Venezuelában. Több millióan menekültek el, és sajnálatos módon keveset beszélnek erről. Olaszország pici lépést tett annak érdekében, hogy az olaszok, akik már régóta megkap, megkért, kértek ö, állampolgárságot, az anyaországba visszatérhessenek. de szociális, gazdasági helyzet szempontjából is tenni kell valamit azért, hogy a többi nemzethez tartozók is visszatérhessenek saját anyaországukba. Ami a gazdasági menekülteket illeti, a muzulmán országokból, Afrikából érkeznek hozzánk, azokkal foglalkozunk, de azok, akik viszont innen jönnek, nem föltétlenül pedig olyan véres kommunista rendszerből menekülnek, ahol aztán éjség és szegénység vált csak rájuk. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Négy felszólalónk jelentkezett a KCDI rendszere. López Aguilar kezdi egy percben. Elnök asszony, Borel úr, mint köszöntöm Önöket itt. Venezueláról van szó újra, valószínűleg nem jön ide Strasbourgba egyszer sem, anélkül, hogy ne lenne szó legalább egyszer Venezueláról. Egyszerűen borsodzik az ember háta ezeknek a témáknak a kapcsán. A családom egy része ebben az országban élt, a spanyol polgárháborút követően Venezuelába menekültek. Mit itt most menekültekről beszélünk, viszont azt is hozzá kell ehhez fűznünk, hogy a 4,5 millió ember esetében, akik elmenekültek Venezuelából, ők Spanyolországban kopogtattak. 2014 és 19 közötti számokról beszélünk. Évente növekedtek a venezuelai menekültkérelmek kérők számára, száma száz százalékkal évről évre. Úgyhogy szolidaritásról beszélni az nem elég, ki is kell ezt nyilatkoztatni, valóra kell váltani. Kezdve a venezuelai embereknél, akiket annyira szeretünk. Köszönöm. Következő felszólalónk Dalli asszony lesz egy percben. A humanitárius válság Venezuelában nagyon is valós és egyre rosszabb. Ez nem is véletlenül történt, és nem is csak sajnálatos több évtizede próbálja izolálni az USA ezt a közép-amerikai országot, kivérezteti az, a gazdaságot, szegénységbe szorítja a polgárokat, hogy nem kell ezen csodálkozni, egyszerűen kénytelenek az emberek elmenekülni. Ott van egy meg nem választott önjelölt elnök, Guaido személyében, akinek semmiféle autoritása nincsen, és tulajdonképpen annak az alapját, amit önök humanitárius segélynek neveznek aláása. Miről is van szó? Kirabolják a pékségeket, miközben mi kenyeret kínálunk. Hozzá kell juttatni az embereket a, a gyógyszerekhez. Borrell úr helyesen mondta, kell az ügyészeket segíteni, a jogi szolgálatokat, hogy visszakapják a venezuelaiak a pénzüket, hogy a saját polgáraiknak élhető életet biztosítsanak. Köszönjük szépen, mondja az elnök asszony. Mikuálász képviselő kap szót. Borel úr, elnök asszony, azt mondta ön, hogy 20 millió dollárt szerveztek annak érdekében, hogy megsegítsék a menekülteket, de ennél még többet kellene tenni. Az amerikai bankszektor és az EU több milliárdnyi dollárt mozgósított. De ha többet akarunk tenni, akkor vissza kell, hogy szerezzék az embereknek, az emberek számára ezt a pénzt. Ugyan az Isten szereplé, szerelmére miért támogatják önök az amerikai szankciókat? Ennek semmi értelme, csak szétzilálják az országot. Nem tudom, hogy hol vannak az igazi vezetők itt a világban. A helyzet Venezuelában ma az USA szankcióira vezethető vissza. Madurónak van nak támogatói Franciaországban is, és ők is kimutatták, hogy micsoda viszontagságok húzódnak meg a háttérben. Borrell úr, kérem, hogy aktív szerepet vállaljon abban, hogy a szankciókat eltörlik a nemzetközi jog kontextusában. Fábio Castaldo következik egy perc. Grazie, Presidente. Nonostante la... Köszönöm, elnök úr a médiák más latin-amerikai országokra figyeltek, ahol a szociális helyzet egyre rosszabb lett. Venezuelában egyáltalán nem javult a helyzet, és ez a legaggasztóbb itt ebben a válságban. A venezueliak egyre inkább kell, hogy ennek a gazdasági válságnak a következményeit hurcolják Latin-Amerikában. Ez egy krónikus helyzet, és ehhez még további politikai válságok kapcsolódnak. Az opportunizmus és minden más befolyásolja ezt a helyzetet, és Venezuelában nap mint nap sürgősségi helyzetet kell megélniük, nincs élelmiszer, nincsenek gyógyszerek. 16 ország érdekelt ebben a konfliktusban. A Nemzetközi Szolidaritási Brüsszeli konferencia október végén előre kellett, hogy vigye ezt a folyamatot, és megfelelő megoldást kellene, hogy megoldást találjon, hallassuk a hangunkat. Köszönöm. Köszönöm. Most a bizottság alelnöke az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének, Borrelónak adom meg a szót záró beszédje alkalmából. Köszönöm szépen! Tisztelt európai parlamenti képviselők! Egymás után mondták el, hogy milyen helyzet alakult ki Venezuelában, Jól ismerjük ezt. Tudom, politikai probléma van, nem kell, hogy meggyőzenek erről. Azonban nekem lelkiismereti probléma van személy szerint, és ö, gondolom önöknek is, elég sokuknak. Mert nyilvánvaló, hogy minden, mindannak ellenére, amit Maduro rendszeréről mondhatunk, ezt az országot elvágták mindenféle gazdasági forrásától. 2017 óta két szankciót eszközöltek, az azt jelenti, hogy 400 ezer hordonyi olajt, olajat nem tudtak eladni. Ez 8 milliárd dollárnyi értéket képvisel, négy havi élelmiszer árát. És ha ez így folytatódik tovább, és ha tovább esik vissza 60%-kal az olajbevétel, akkor további 300 ezer ember nem fog sem élelmiszerhez, sem gyógyszerekhez jutni. Vaknak kell lenni ahhoz, hogy ne lássa ezt az ember, és a migránsok száma is azért nő, mert az ország a saját forrásait nem tudja felhasználni. Ez persze egyáltalán nem kifogás, hogy Maduro rendszerét politikailag kritizáljuk. Tajani úr, ez nem ment fel minket, azonban egyértelmű, hogy mindegy, hogy milyen kommunista diktátor, ezen szankciók hatását nem lehet tagadni. És a politikai válság kéz a kézben együtt jár a humanitárius válsággal. Ezért nem várhatunk a megoldásra, amíg a nemzetközi közösség jótékonyan valamilyen forrásokat biztosít. Mert egyszerűen lehetetlenség több tízmillió embert nap mint nap élelmezni. Lehetetlenség megtalálni a humanitárius forrásokat erre. Úgyhogy a politikai probléma egy dolog, és senkinek sem kell megpróbálni meggyőzni engem arról, hogy minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk annak érdekében, hogy szabad választások legyenek Venezuelában. Erről senkinek nem kell kiseladást tartania nekem. De azt sem szabad tagadnunk, és sokan mondták ezt, megoldásokat kell találnunk, amelyek lehetővé teszik azt, hogy ezt az óriási humanitárius válságot megoldjuk, amely a gazdasági aszfixiából származik. Ezt a parlament is elmondta. Itt megszavaztak bizonyos állásfoglalásokat, amelyekben az állt, hogy ne legyenek szankciók. Mégpedig olyanok, amelyek a venezuelai népet sújtanák. Ezt szavazták meg. És az Európai Unió ezért nem alkalmazott a venezuelai néppel szemben gazdasági szankciókat vagy vezetői ellen. A vezetők ellen. A venezuelai válságot egyszerűen nem lehet úgy megoldani, hogy népét éhhalára ítéljük. Komoly politikai problémáról van szó, politikai síkon kell szembenéznünk vele. De nem hunyhatunk szemet azelőtt, hogy szükség van arra, hogy olyan megoldásokat találjunk, amelyek a humanitárius segítséget kiváltják. A nemzetközi közösség ezt nem fogja biztosítani, mert nem lesz 1,5 millió dollári adományunk. És ráadásul tízszer ennyire lenne szükség. Úgyhogy tragédiáról kell itt beszélnünk, óriási méretű tragédiáról. Itt nem csak a kommunizmus a probléma és a diktatúra, hanem az, hogy politikai aknamezőről van szó. És európai diplomáciai erejét kell, hogy bevesse itt. De nem hunyhatunk szemet azelőtt, a tény előtt, hogy olyan intézkedések születnek, amelyek pont az ellenkezőjét eredményezik, mint amit önök megszavaztak, nevezetesen a venezuelai népet sújtják. Higgyék el nekem, ez nem megoldás. Elnök, elnézést, legyen szíves tiszteletbe tartani a szabályokat, főleg mivel ön is parlamenti elnök volt. Köszönöm. Tehát, már meg felhasználtuk az Európa számára rendelkezésre álló eszközöket, és senki sem próbálja azt mondani, hogy Venezuelában a politikai rendszer nem felelős. De azt hiszem, hogy hiba lenne, hogyha mi azt gondolnánk, hogy csökkenne a migráns áramlás, ha a gazdasági szempontból teljesen megfojtott országot továbbra is sújtanánk. Köszönöm. Köszönöm. A vitát lezárjuk, és a szavazásra pedig később kerül sor. A következő témánkat eh, az emberi jogok és a demokrácia helyzete Nikaraguában a bizottság alelnökének, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitika fő képviselőnek nyilatkozatából halljuk. Lehetséges kikártya feltétele, és mindenki a bejáratnál megfelelő információkat kaphat. Szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy a kék kártyás felszólások csak is a frakciók felszólalói után tehetők fel. A bizottság alelnöke a külügyi és biztonságpolitikai főképviselő Borrell úr tartja. Köszönöm, elnök úr. A nikaraguai helyzet nagyon aggasztó és fenntartatatlan. Az Európai Unió álláspontja a válság óta egyértelmű. A politikánk az, hogy támogassuk a békés, tárgyalásos, demokratikus megoldást ugyanúgy, mint venezuelai mint Venezuela esetében, csak is a nikaraguaiak választhatják meg saját vezetőiket demokratikus választások során. Ugyanazt mondhatjuk el Nikaraguáról is, mint Venezueláról. A kormánynak el kell fogadni az emberek igényeit, és biztosítani kell az alapvető szabadság és politikai jogokat. Az Európai Parlament delegáció Managuában járt, és ott is kihangsúlyoztuk, hogy minden politikai eszközt bevetünk, hogy megoldjuk a helyzetet, és hogy megállítsuk az emberi jogok további romlását. A nikaruai kormányzat elfogadta azt, hogy tárgyalásos úton rendez a helyzetet, hogy elengedje a politikai foglyokat, és hogy engedélyez a politikai jogokat. De a nikaragói kormány nem teljesítette ezeket az ígéreteket. A legtöbb politikai foglyot szabadon engedték, de utána sokukat ismét azonnal letartóztattak. A politikai szabadságjogokat nem állították vissza. A negatív jelzések alapján a külügyi tanács október 14-én újabb szankciókat foganatosított. Ezek között az szerepel, hogy azok a személyek, akik kulcsszerepet vállaltak az emberi jogok megsértésében, nem léphetnek az Európai Unió területére, és bankszámláikat is befagyasztják. Ezek a következő években nem léphetnek be az Európai Unióba, de a szankcióknak nem szabad a nikaraguai népet érinteni. Mindenképpen haladást kell elérnünk, hogy békés, demokratikus megoldást találjunk a válságra a kormányzat is vállalta a kötelezettségeket. Mi semmi mást nem kérünk Nikaraguától, a kormányzattól, mint hogy teljesítse azt, amit saját maga vállalt. Múlt októberben a tanács döntése alapján folytatjuk a politikánkat. És itt a következő követelményekről van szó a politikai jogok visszaállítása, a betiltott szervezetek újraengedélyezése, a politikai foglyok szabadon engedése, akiket ítélet nélkül tartanak fog, fogva. Az eh, emberi jogi testületekbe való visszatérés, ez pedig az UNHCR-be történő visszatagozódást is jelent, illetve az Amerika közi szervezetet is. Választási reformot kell végrehajtani, amely az NGO-kat is figyelembe veszi. Tisztességes, átlátható választásokat kell tartani, nemzetközi normák szerint, amelyek összhangban állnak az Európai Unió választási megfigyelési ajánlásaival. Készek vagyunk, hogy szakértelemmel támogassuk az intézkedéseket, illetve választási megfigyelőkkel. Az Európai Unió a nikaragai nép mellett áll. Az elnyomást meg kell szüntetni, tiszteletben kell tartani minden nikaraguai alkotmányos jogait. Vissza kell állítani az alapjogokat, többek között a szólásszabadságot a vallásszabadságot és a békés tiltakozás jogát. Ezt hangsúlyozni szeretném ma este itt a parlament előtt, és remélem, hogy a támogatásukkal több nyomást gyakorolhatnak Nikaraguára, hogy a kormányzat ezeket a kötelezettségeket be is tartsa. Köszönöm. Thank you, Mr. Mr. Köszönjük szépen, halálnak úr. Következő felszólalónk López Hill, a néppárt nevében két percre kap szót. Köszönöm szépen. Köszöntöm a főképviselő szavait. A nikaraguai válság azzal kezdődött, hogy koncentrálódott a hatalom Ortega kezében aztán elnyomták az újságírókat, a civil társadalmat, az NGO-kat, sőt a teljes társadalmat. A demokráciát kezdik megszorongatni, folytogatni, és büntetlenül megúszták a tettesek. A mai napon megemlékeztünk arról is, hogy nem csak a nikaragóiak szerve, szenvednek ettől, hanem akár belga állampolgárok is. Ha olyanokról van szó, akik békés tüntetéseken vesznek részt, amelyek a rezsim által elkövetett emberi jogsértések ellen irányulnak. Ez a hölgy, Koppensz asszonyról van egyébként szó, aki sikra szállt az, Amerika, az emberi jogokért. Az alapvető jogok fennállását is ünnepeltük ma. Fontos az abban foglaltaknak a keresztülvitele. Az európai életmódot is meg kell védenünk, nem szabad elfeledkeznünk azokról az európai polgárokról sem, akik szörnyűséges rezsimek irányítainak kezébe kerültek. A demokráciáért, a szólásszabadságért és a fe, és a szabadságért önmagában hallatták hangjukat. Amaya Eva Kopensz nem az egyetlen, aki, aki tette ezért, meg kell nekünk is mindent tenni, hogy kiszabadítsuk ezeket a, az emberi jogvédőket. Márkez képviselő kapja meg a szót, most két percre az SND nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Főképviselő úr, újra kifejezte aggáját ez a tisztelt ház a nikaragói helyzettel kapcsolatban. Indokolatlan bebörtönzéseket soroltak fel. Tudjuk, hogy vannak olyan emberi jogvédők, többek között Amaya Eva Koppens, akit letartóztattak akkor, amikor vizet és gyógyszert akart olyan polgároknak osztani, akik éjségsztrájkba kerül, kezdtek a szelmigeli, Migueli májai templomban. Azt is tudjuk, hogy minden aktivistát és annak, azoknak a családjait is sokkal intenzívebben üldözik, akik a rezsim politikája ellen szólaltak fel. Éppen ezért újra és újra ki kell fejeznünk szolidaritásunkat a nikaragójai néppel szemben. A megfelelő szankció foganatosítását is üdvözöljük, például pénzeszközöknek a befagyasztását tekintettel azokra, akik bűnösek az emberi jogsértésekben. A polgári szövetséggel együtt kellene működnünk, támogatni kell lennünk őket, annak érdekében, hogy békésen tudjuk megoldani a konfliktusokat, meg kell erősíteni és meg kell reformálni a választási rendszert, fel kell felszabadítani azokat a polgárokat, akiket illegális módon börtönöztek be, és azok, akiktől megvonták a jogi személyiséget, vissza kell azt szolgáltatni. Boller úr, tól is azt kérjük, hogy kövesse nyomon az eseményeket, és követeljük, hogy az Európai Parlament Nicaraguába minél hamarabb küldjön delegációt. Mindazok, akik ellenállást tanúsítanak egy ilyen nehéz helyzet közepette Nicaraguában, biztosak kell, hogy lehessenek abban, hogy nincsenek egyedül és nincsenek sorsukra hagyva. Köszönöm. Köszönjük szépen. Nárt képviselő kap szót két percre a Renew nevében. Köszönöm szépen, Borel úr. Osztom és támogatom az ön által elmondottakat. Mert valóban szükség van erre, és realista is a megközelítése. Viszont emlékeztetnék arra, hogy 1979-ben a nikaraguai nép Szamoza diktatúrája ellen felkelt. És ezért a PSOE párt, a González féle párt támogatást kapott. És ez a nép most hol tart újra? Ott, hogy megint harcolnia kell Ortega miatt. Most katonai bandák, azok, akik vértontanak az utcákon, Nicaraguában. A Human Rights Watch és az Amnesty International beszámolói, amelyek eljutottak az ENSZ-hez, egyszerűen rettenetes képet festenek az országról. Semmiféle nyomokban nem felelhető sem a demokrácia, sem az emberi jogok tiszteletben tartása. Ezek nem olyan elvek, amelyekről egyszerűen megfeledkezhetünk. Éppen ezért a parlament egy közös állásfoglalást fogadott el módosítók nélkül akik kivonták magukat ebből, akik úgy érezték, hogy ideológiai határokat emelnek, azokat nem tudjuk támogatni. Az eltűntekért is szolidaritást kell vállalnunk, de ez nem elég. Tetteknek kell követni a szavakat. Latin Amerikával kötött megállapodásaink is a demokráciára és az emberi jogok tiszteletben tartására koncentrálnak, ezeken alapulnak. Békés megoldást kell kikényszeríteni demokratikus választásokon keresztül, amelyel a rendszer megváltoztható, tatható, és az igazság ügy is megbízható, nem pedig állami kezekben koncentrálódik. Én voltam az első képviselő, aki jártam Nicaraguában a delegációval listát kellene felállítani a büntetendőekről, és a társulási szerződésben foglaltakat is foganatosítanunk kellene. Köszönöm. Köszönöm. Metsz asszony következik a zöldek nevében. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, az elmúlt néhány hónap során a nikaraguai nép nyomást szenvedett el. Többször megsértették az emberi jogokat és a jogállamiságot. Több száz embert fogtak le a békés tüntetők közül, köztük Amaya Koppens belga állampolgárt is. Elítéljük mindezt, és felszólítjuk a nikaragói kormányt arra, hogy azonnal hagyja abba a saját népének elnyomását. Minden politikai fogvatartottat azonnal szabadon kell engedni, és demokratikus szabad választásokat megszervezni minél előbb. Nikaragói diplomatáinknak továbbra is erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy a különböző érinteteket összebékítse, támogassa a civil társadalmi mozgalmakat, anélkül, hogy domináns szerepet vállalnának fel mivel állásfoglalásunk a több párt között vannak olyan kérdések, amelyek nekünk zöldeknek nagyon fontosak, és nem kerültek bele a közös szövegbe. Például az európai cégek felelőssége, illetve szerepük a kormány stabilizálásában. Átláthatóságra van szükség a jelenlegi tevékenységekről az európai cégek vonatkozásában Nikaraguában, illetve megfelelő intézkedésekre. Amennyiben megsértik az emberi jogokat, akkor el kell őket számoltatni erről. Mint a közép-amerikai delegáció elnöke, szeretnék minden kollégának, tanácsadónak köszönetet mondani, akik hozzájárultak az állásfoglalás megfogalmazásához. Nagyon fontos, erőteljes szolidaritás tartalmú üzenet ez a, a nikorogai népnek, akiknek alapjogait sértik. Köszönöm szépen figyelmüket. Tercs úr következik, az ECR nevében egy percben parancsoljon. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Borel úr, a szocialista rendszer brutalitása Nicaraguában Maduro vezetésével továbbra is halált és terort eredményez. az ország határain túlról érkező figyelmeztetések haszontalanok voltak, semmi nem változott. A figyelmeztetések nem akadályozták meg a több száz halálesetet, a kínzást, a szexuális erőszakot, a és hasonló eseteket, amelyeket Venezuelában tapasztaltunk, mert ugye hasonlóak e, ezek a rendszerek, ugyanúgy ö, kíméletlenek, önkényesek. Ez Kubától kezdve igaz. És Kuba védi Venezuelát és Nicaraguát, illetve ezt a bűnös rendszert. Köszönöm szépen. Mr. Urban. Urban Crespo képviselő a GUE NGL nevében egy percre. Köszönöm szépen. Elnök úr, a az elnyomás, ami Nicaraguában van, az elítélendő. Tehát elítéljük az Ortega rendszer elnyomását. Azonban a parlamentnek követelnie kell a politikai foglyok szabadon bocsátását, és természetesen a szociális mozgalmak szerepét is támogatnunk kell. Itt nagyon sokan kritizálják Ortegát, de nem azért, mert az emberi jogok aggasztják őket, hanem mert az európai multik helyzete aggasztja őket Nicaraguában. Tehát nagyon, sokan, nagyon sokaknak nem fáj az emberi jogok hiánya, viszont sokaknak fáj itt az, hogy az európai multik nem csinálhatják azt, amit akarnak. A szandinista mozgalomnak nagyon sok reménye volt korábban. Zoido Álvarez képviselő, másfél percre. Elnök úr, holnap egy állásfoglalásról szavazunk, amelyben képviselőként el fogjuk ítélni az emberi jogok durva megsértését Nikaraguában. A helyzet nem javult, sőt, ellenkezőleg. Még a jogállam is veszélybe került. A számok döbbenetesek. És nagyon sokan hagyják el Nikaraguát. Sok embert önkényesen letartóztattak sok ezer hallgatót kizárnak az egyetemről. Több száz újságírót nem engednek dolgozni, és az elnyomás miatt külföldre távoztak. A civil társadalom helyzete aggasztó és tarthatatlan. Így kötelességünk, hogy szankciókat foganatosítsunk. Az Európai Unió és az ENSZ megfelelő eszközeivel. Főképviselő úr tudja, hogy milyen helyzetben van a nikaraguai lakosság. Borzalmas a helyzete, és a jogállamiság egyre rosszabb. Nem a nikaraguai lakosságot akarjuk bántani, de azt követeljük, hogy a politikai foglyokat azonnal engedjék szabadon. Hogy vegyék komolyan az alapjogokat. Köszönöm. López képviselő egy percre. Nagyon szépen köszönöm. Elnök úr, főképviselő úr. Döbbenetes a helyzet Nikaraguában, és természetesen minnyáján elítéljük. Hiszen eh, Nikaraguában lábbal tapossák az emberi jogokat. És Nikaraguában látjuk, hogy hogyan tartóztatnak le egyetemistákat, hogy hogyan tartóztatnak le emberi jogi aktivistákat. Gondoljunk Amaya Coppens esetére ezeket az embereket a börtönben megkínozták. Éppen ezért egyértelműen azt követeljük, hogy mindezeket a személyeket engedjék szabadon. És természetesen a nikaragai kormányzat bizonyos tagjai ellen is szankciókat kell foganatosítani. Demokratikus megoldást kell találnunk, amely mindenki érdekében áll. Ennek szerves része, hogy az alapjogokat tartassuk be a nikaragói kormányzattal. Bilbao Barandika képviselő asszony egy percre. Köszönöm. Nicaraguának meg kell oldani a válságát. 2019-ben született egy szándéknyilatkozat, és ezt be kell tartani. Nagyon fontos az, hogy a szandinista rezsim felelősei ellen szankciókat foganatosítsunk. Hogyha továbbra is szankcióink vannak Ortega úr ellen, alelnöke ellen, akkor pártatlanságra van szükségünk. Éppen ezért Szeretnék megkérni a főképviselő urat és a bizottságot, hogy vegyék nagyon komolyan ezt a dolgot, hiszen rengetegen elmenekültek az országból, és úgy gondolom, hogy ez tarthatatlan. Köszönöm. Kankó képviselő, egy percre.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 azok közül, akik egy tiszta, demokratikus országért tüntettek. Ortega saját maga is volt rács mögött, talán ezt elfelejtette. És nekünk most arra kell figyelnünk, hogy az ezek, a 2019-es márciusi ö, állásfoglalásban foglaltak végre megvalósuljanak. Szabad, demokratikus, átlátható, transzparens választásokra van szükség. Maya Coppens is azt mondta, hogy ki kell tartani a harcban a demokráciáért, az emberi jogokért, és azok, akik rács mögött vannak, azokat fel kell szabadítani. Természetesen őt is beszámítva ki, 25 éves. Mindenképpen segítenünk kell. Déli asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. olyan, mintha a mormota filmet néznénk, minden reggel ugyanarra ébredünk, próbáljuk emelni az életszínvonala, életszínvonalat, és itt vannak ezek a, az áldozatok, és megúszszák a bűnösök. Ez rettenetes, hiszen akik igazán szenvednek, azok az ott élők, az országban életők. 2018-ban is szankciók hatására, az amerikai szankciók hatására még rosszabbá vált az, a helyzet Nicaraguában. A destabilizációt Latin Amerikában meg kell állítani. Az USA már Nicaraguáról és Kubáról beszél, mint következő terület, ahol be kell avatkozni, és Peking is kiveszi a részét. Sokan már úgy gondolják, hogy Nicaragua, főként az USA gondolja így, veszélyezteti az ország biztonságát. Meg kell végre hagyni, biztosítani kell, hogy a nikaraguai emberek a saját sorsukról dönthessenek. Köszönöm. Nicaraguában már több mint másfél éve politikai és gazdasági válság van. Daniel Ortega a kormánya ellen tiltakoznak, és már több mint 300-an meghaltak, 2000-en megsérültek, több ezreket bebörtönöztek, köztük Maya Copenst, aki egész egyszerűen csak vizet akart vinni az egyik sztrájk sztrájkolónak. Vásle asszony rámutatott arra, hogy milyen alapjogsértések, súlyos történ, történnek itt. A polgári teret jelentősen szűkítették, az emberjogi harcosokat és a vezetőket bezárták, megbélyegezték, és egy olyan kontextusban, ahol abszolút nincs a bíróságoknak szabadsága azonnal 400 ezer embert kellene szabadon bocsátani, de többeket is bebörtönöznek, úgyhogy folytatni kell a dialógust, hogyha lehet, és ezt mondta Básli asszony. Ugyanakkor a bizalom visszaállítása már nem nagyon működik az impu- a sértetetlenség miatt. Az embereket megkínozzák, erőszakos cselekedeteket követnek el ellenük Üdvözöljük tehát az októberi konklu- tanács konklúzióit. A célzott szankciókkal az Európai Unió és az Európai Parlament továbbra is követi a helyzetet, és ön támogatni fogja a, abban, amit tenni kíván. Köszönöm. Rodriguez Ramos képviselő asszony következik egy percben. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Tisztelt főképviselő úr. Daniel Ortega elnök, Orió asszony, az alelnök felesége, tényleg zsákutcába vezette Nikaraguát. Politikusok, újságírók, különböző vezetők brutális elbánásban részesültek. Az Ecuador ezt tagjait ellopták és bezárták. Voltak olyanok, akik bezárkóztak egy templomba, hogy gyermekeik, férjeik szabadon engedését követeljék. 25 éves ez a fiatal hölgy, és nagyon beteg, és semmiféle orvosi ellátásban nem részesül. Ivan Alvarez és mások is érségsztrájkot kezdtek a múlt héten azért, hogy követeljék számára az orvosi segítséget. Vannak olyan családtagok, akik nem tudják, hogy hol vannak a lányok, a gyermekek a családjukból. Ezek a politikai bebörtönzöttek egyszerűen elfogadhatatlan körülmények között vannak, ezért azonnal követelnünk kell, hogy feltétlenül szabadábra helyezik őket, illetve Ortégával együtt a felelősök ellen megfelelő intézkedéseket hozzanak. Köszönöm szépen, Homszkinál képviselő. Köszönöm. A parlament által jóváhagyott legutóbbi állásfoglalás óta eltelt 9 hónap alatt nem javult a helyzet a rendszer még nagyobb elnyomást alkalmaz, és az állampolgárok szabadságjogait nyírbálják a továbbiakban. Az emberi jogok megsértése azonnal meg kell, hogy szűnjön Nikaraguában. Mindannyian egyetértünk abban, hogy ennek az állásfoglalásnak egy lépést kellene biztosítani előre, és keményebb álláspontot kell, hogy kialakítsunk. Korábban